Igen, tisztelt kolléganők és kollégák, foglaljanak helyet. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szomorúsággal hallottuk január 7-én, hogy Mário Soares kollégánk elhalálozott. Soares úr 1999-től 2004-ig az Európai Parlament képviselője volt. Az SSD frakció tagja. Különféle szakbizottságokat is vezetett itt a házban, és az egyik legfontosabb pozíció pedig az Izraellel folytatott párbeszéd bizottságban elfoglalt helye volt. Mario Suárez egy történelmi személyiség, hiszen fellázadt a diktatúra az elnyomás ellen, és minden kétség nélkül a portugálok és az európaiak számára is szimbólum volt. Annak a harcnak a szimbóluma, amelyet a demokráciáért folytatott. Miniszterelnök volt, államelnök volt Portugáliában, központi alakja volt Portugália demokratikus felépítésének. Ezen kívül Portugália európai közösségi tagságának szorgalmazója volt. Mário Soaressel Európa egy kiváló államférfit veszít el, egy vizionáriust és egy gyakorlatias embert ellenállt a diktatúrának, a reformokért küzdött, fellázadt az autoritarizmus ellen, meggyőződéses demokrata volt. Kötelességünk, hogy tiszteljük, tiszteletben tartsuk politikai örökségét. Az Európai Parlament nevében szeretném kifejezni együttérzésünket Mário Soares családjának, barátainak és mindenkinek, aki közel állt hozzá. Sokan vagyunk, akik szerették. Most igen tisztelt kolléganők és kollégák, álljunk fel egy perces néma felállásra.